Dear colleagues. Kedves kollégák, megkezdjük az ülésünket, már csak azért is, mert később Kenyete biztos úr fog eljönni az ülésünkre. Kezdjük meg az első napirendi rendi ponttal. Napirend elfogadása. Ha nincs ellenvetés, akkor a napirend tervezetet módosítás nélkül elfogadottnak tekintem. Elnöki közlemények mai közlemény az csak a tolmácsolással kapcsolatos. 16 nyelven áll rendelkezésünkre tolmácsolás, és szokás szerint az e-meeting applikáción keresztül hozzá lehet férni, követni lehet interneten keresztül az ülésünket. Hármas napi rendi pont, robottechnikára vonatkozó polgári jogi szabályok. Már is megadom a szót véleményünk előadójának, Buszai úrnak. Kérem, hogy mutassa be a véleménytervezetet. Buszai úr, a szó. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Látjuk, hogy egyre inkább autonóm rendszerek működnek a napi életünkben. Munkagép, amivel lehet programozni, autórendszer, amely támogat minket vezetés közben, smart home rendszerek a technológia nagyon gyorsan fejlődik, és nagyon gyorsan terjed a világon, és a technológia ára és hozzáférhetősége egyre több előnyt hoz, például orvosi kutatásban, életminőségben, a napi a e, várható élettartam tekintetében is. Az előregedés az egyik legnagyobb kihívás a 21. században az európai társadalmak számára. 2025-re az európaiak több mint 20%-a 65 éves lesz, vagy idősebb, és egyre többen lesznek a 80 év fölöttiek. A robotika ez a mai témánk, előnyöket hoz a társadalom számára, az egészségügyi rendszer számára, az előregedő társadalommal kapcsolatos megoldások tekintetében és az idősek ellátásában. Úgy, oly módon, hogy ez pénzügyileg fenntartható legyen. A véleményem szerkezete követi Marie jelentésének a struktúráját. Én inkább foglalkozom az egészségügyi rendszerekkel, és megkülönböztetem a, az ellátó robotokat és az orvosi robotokat, de foglalkozom a klinikai vizsgálatokkal, etikai kérdésekkel, biztonsággal, környezeti hatásokkal, főleg az energiahatékonyság tekintetében. A jelentésemben, illetve a véleményemben e, e, szerepel az, hogy a robotika kiberfizikai rendszert jelent, és a STOA tanulmányra támaszkodom. Ezek a rendszerek nagyon sok e, elvárással néznek szembe, és úgy gondolom, hogy a következő években egyre nagyobb potenciált fognak jelenteni. Azt is tudnunk kell, hogy ezeknek az újonnan bevezetett technológiáknak a hatását soha nem lehet előre jelezni, és csak akkor lesznek sikeresek, hogyha a társadalom ki tudja igazítani az inter az egymásra kapcsolatban lévő technológiákat. Az ellátás, a kezelés, a rehabilitációs lehetőségek miatt egyre gondosabban kell meghozni az orvosi döntéseket. Például meg lehet oldani a személyzet hiányát az ellátás területén. Az orvosi robotok, az orvosi készülékek egyre inkább fejlődnek, egyre olcsóbbá válnak, egyre jobban elterjednek, és ezért nagy valószínűséggel egyre többet fogják használni ezeket, például sebészetben, és az orvosi ellátásban általában. A távsebészet, a robotika, amely szimulálni tudja komplex orvosi helyzeteket az oktatás területén, aztán a fertőtlenítés területén használt robotok, ezek olyan területek, ahol lehet használni a robotikát, és ez csak, ez csak a kezdetet jelenti. A jövőben ezek a robotok képesek lesznek felállítani diagnózist, és holográf technikát is tudnak majd használni. Másrészt a, a társadalmi rendszerünk nem tud elég gyorsan választ adni a te, fölgyorsuló technológiai fejlődés által felvetett kérdésekre. Hatással járnak ezek a technikai felfedezések, újdonságok, ezért értékelni kell ezeket a technológiákat, és meg kell vizsgálnunk az erkölcsi és etikai következményeket is már a fejlesztés korai szakában a, ahhoz, hogy bízzanak az emberek ezekben az új rendszerekben, először is azt kell garantálnunk, hogy ezek biztonságosak. Hogy fölmarad a beteg és az orvos kapcsolata, a diagnózis, a kezelés és a follow-up területén. A kutatók egyre inkább meg vannak arról győződve, hogy a társadalmi elfogadottság attól fog függeni, hogy ezek a rendszerek, a CPS-ek, ezeket lehet-e úgy programozni, hogy maximális biztonságot lehessen elérni, igazodjanak a szociális normákhoz, és a bizalmat ösztönözzék. Mindez a biztonságos felhasználási lehetőség előfeltétel ahhoz, hogy be lehessen ezeket vezetni az egészségügyi ellátásba. A robotok hatékonyságát elemezni kell, értékelni kell. Az etikai kérdésekkel kapcsolatban úgy gondolom, hogy végig kell gondolni, hogy milyen kockázatok kapcsolódnak a vulnerábilis betegek esetén ehhez, ehhez a felfedezésekhez. És azt is biztosítanunk kell, hogy a beteg-orvosi kapcsolat az fennmarad. Ezek olyan kérdések, amelyekre fel szeretném hívni a kollégák figyelmét is, és várom a visszajelzésüket, a módosító indítványokat. Történt már előrelépés a tekintetben, hogy a művi intelligencia területén például hogyan lehet az etikai kérdéseket megoldani. Várom a megjegyzéseket, az árnyék előadókat pedig várom majd a negyedik találkozónkra, október 4-én, ott fogjuk megbeszélni a potenciális kompromisszumos módosítóindítványokat. A módosítóindítványok csak a jövő hét végére állnak majd rendelkezésre minden nyelven. Köszönöm elnök úr. Uh, Köszönöm szépen, most az árnyékok kapnak szót. Gentile asszony lesz az első. Köszönöm, elnök úr. Rendkívül fontos témáról van szó. Főleg, ha arra gondolunk, hogy mennyire fontos, hogy új tereket nyissunk a kutatás területén az új technológiák számára, főleg az egészségügyi szektorban. Már jelentős tapasztalattal rendelkezünk, ez a tapasztalat pozitív. Gondoljunk azokra a kiváló eredményekre, amelyeket már föl lehetett mutatni, amelyek már rendelkezésünkre állnak, Például a sebészeti robot felhasználás, például a prostatarák sebészeti beavatkozása esetén, de továbbra is gondolkodnunk kell, és el kell gondolkoznunk ennek a témának a hatásain, azon keretek között, amelyeket a kolléga felállított. Fontos fenntartani a exkluzív kapcsolatot a beteg és az orvos között, illetve a között a személy között, között, aki felel, nem csak a betegségért, hanem a személyért felel, amely végigjárja az egészségügyi problémával kapcsolatos folyamatot. Hozzá fogunk járulni a véleménytervezet elkészítéséhez, van egy nagyon fontos kérdés, az új technológiák, az új mesterséges intelligencia milyen módon tud tökéletesíteni bizonyos kezeléseket, hogyan tudnak hozzájárulni az életminőség javításához egyre jobb eredményeknek köszönhetően, főleg az egészségügyi és sebészeti területen. Egyéb meggondolásaink a robotika felhasználásához kapcsolódóan szintén fontosnak tartjuk ezeket az egyéb gondolatainkat is, hiszen az idősek ellátásában is fontos szerepe lehet, az önellátása már nem képes személyek ellátásában is fontos le, fontosak lehetnek ezek a technológiai újdonságok. Hangsúlyozni kívánjuk azt, hogy ezen a területen sem zárnánk ki azt, hogy fontosak a személyes, az emberi kapcsolatok. Végül elmondanám, hogy nagyon érdekesnek tartjuk azt a tapasztalatot, ami Olaszországban már fönnáll, hiszen Olaszországban a robottechnológiát már bizonyos betegségek ellátásában használjuk, például cukorbetegség előre haladott fázisában, a robotokat használjuk a gyermekek, az autista gyermekek ellátásában. Mindenképpen új frontok nyílnak, és eh, a megközelítés lényege, hogy támogatni kell a kutatást, az új technológiák felhasználását, anélkül, hogy megszüntetnénk a ellátásban dolgozó személyek eh, részvételét és fontos, hogy újabb fajta képzettségre is szükség lesz az egészségügy területén. A képzés minősége meg kell, hogy változzon, főleg a felsőfokú képzés területén Köszönöm, Köszönöm szépen, Szelimovics úr a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Kedves kollégák, először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hogy elkészítette ezt a véleménytervezetet, amely nagyon jó alap a további munkához. Nem szeretném túlzottan hosszúra nyújtani ezt a vitát, de a liberálisok nevében szeretnék néhány fontos dolgot elmondani. A kiberfizikai rendszerekhez kapcsolódó etikai kérdések kapcsán. A CPS-ek piaca folyamatosan növekszik, mind a fogyatékkal élők, mind pedig a gondozás területén és úgy gondolom, hogy ezek maximálisan át fogják alakítani a társadalmi felfogást azzal kapcsolatban, hogy hogyan gondolkozunk az egész orvosi világról, az ellátásról, a gondozásról, és mivel folyamatosan növekedik a piac, a liberalisták úgy gondolják, hogy az optimizmust ugyanakkor azért egyfajta óvatossággal kell ötvözni és Hans Jonasra kell gondolnunk a felelősség kérdésében. Ez pedig azt jelenti, hogy a mi feladatunk az, hogy a CPS-ek semmiképpen ne lehessenek negatív kihatással sem a társadalmunkra, sem pedig a környezetünkre. És ezzel kapcsolatban még nagyon sok kutatást kell elvégezni. Először is azt, hogy a kiberfizikai rendszerek vagy robotok az intelligens otthonokban konzekvensen és megfelelően tudjanak működni, méghozzá olyan alapelvek mentén, amelyek minden egyes európai ember számára fontosak. A magánélethez való jog, az információ védelméhez való jog, az ellátott személy integritásához való jog mindenképpen érvényesülni fog majd, és hogy ezt hogyan tudjuk megoldani, azok rendkívül érdekes, de összetett kérdések lesznek. Az óvatosságot sem szabad túlzásba vinni, de mindenképpen alapvető fontosságúnak kell tekinteni. A mezőgazdaságban a CPS-ek valószínűleg pozitív kihatással lesznek a környezetre, mert kisebbek lesznek a gépek, kevesebb lesz a vízfelhasználás, és kevesebb lesz a műtrágya felhasználás. Ez pedig azt jelenti, hogy a forrásokat megfelelőképpen tudjuk kezelni, és kevesebb lesz a hulladék. Ezek egyértelmű környezeti pozitív hatások. Jobban lehet majd monitorozni valós időben az energiafelhasználást, és olyan rendszereket tudunk alkalmazni, amelyek nem csak használnak, hanem termelnek is energiát, ami visszaforgatható a rendszerbe. Az egészségügyben többet lehet majd fordítani a CPS-ek kapcsán a prevencióra, illetve az orvosok több időt töltetnek a betegekkel, mert bizonyos feladatokat átvesznek a CPS-ek, de sajnos a jelenlegi európai viták nem feltétlenül ebbe az irányba mutatnak. Tehát még egyszer mondom, optimistának, ugyanakkor óvatosnak kell lennünk, és jobban meg kell még vizsgálnunk a CPS-eket. Az innovációt maximálisan támogatni kell, mert úgy gondoljuk, hogy a kiberfizikai rendszerek pozitív változást hoznak majd az európaiak életében. Köszönöm. Köszönöm szépen, Pedicsini képviselője a szó. Köszönöm, elnök úr. Osztjuk az előadó véleményét, főleg a tekintetben, hogy azt mondja, hogy az új technológiák bevezetése, például a robotika, a mesterséges intelligencia bevezetése az egészségügyben nagy előnyel járhat, a betegek ellátásában és a kezelés hatás, hatékonysága tekintetében. Az életminőségre vonatkozóan a idősek ellátása, nyomonkövetése, vagy a fogyatékossággal élők ellátása tekintetében természetesen úgy, hogyha föntartjuk az orvos-beteg kapcsolatot, ezen a területen is fontos szerepe lehet a robottechnikának. E, osztjuk azt is, hogy igazolási rendszerre van, tanúsítási rendszerre van szükség a biztonsági kérdésekre vonatkozóan. Növelni kell az energiahatékonyságot, támogatni kell az innovatív megoldásokat, az ajánlások a készít, az orvosi készülékek biztonsága tekintetében, ezzel megjegyzésekkel is egyetértünk az etikai kérdések, amelyikről szintén már szó volt, e- ezen a területen is egyetértünk az előadó véleményével. Viszont szeretnék hangsúlyozni egy kérdést, az orvosi ellátási felelősségre vonatkozóan. Itt jogi kérdések is felmerülnek, a robotokat nem lehet felelősnek te- tekinteni olyan mulasztások területén, amelyek harmadik feleknek kárt okoznak. Ezért támogatni kell az orvosokat, föl kell hívni a figyelmet, hogy milyen specifikus orvosi felelősség merülhet föl a robotechnika használata során. Objektív módon kell megállapítani a felelősséget. A robotok esetén hasonló osztályozásra van szükség, mint általában az orvosi műszerekre vonatkozóan. E, engedélyezési rendszert is föl kell állítani, illetve etikai bizottsági értékelésre is szükség van. Végül elnök úr, figyelme kell venni az etikai, erkölcsi, szakmai, polgári és büntetőjogi felelősséget is. Itt az orvosi ellátás területén talán ezek a kérdések még fontosabbak, mint máshol. A károk meghatározása területén fontos, hogy minden gép audio-video regisztrációs rendszerrel rendelkezzen, mint például a repülőgépeknél a fekete doboz, amelyeket fel lehet használni az objektív felelősség meghatározás területén. Végül hasonló módon, mint a motorral ellátott eszközök esetén garantálni kell a kártérítést, amennyiben nincs biztosítási fedezettség. Köszönöm. Dornán asszony. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előadónak szeretnék néhány megjegyzést elmondani árnyék jelentéstevői minőségünkben. Először is az a tény, hogy folyamatosan növekszik az európaiak életkora, az megkérdőjelezhető, hogy önmagában véve haladás-e, mert hogyha ezzel párhuzamosan nem növekszik az emberek egészsége, akkor ez nem feltétlenül pozitív, hogy a várható élettartam nő. A hálózatban működő informatikai rendszerek, a különböző mesterséges intelligenciák, fontosak, és tudjuk, hogy ezeknek az egészségügyi ágazatban már nagyon sok felhasználásuk van. Ez önmagában véve se nem meglepetés, se nem újdonság. Ezért úgy vélem, hogy az a fontos, hogy ezt az innovációt biztonságossá, jó minőségűvé tudjuk tenni, tehát hogy mindezek megbízható és biztonságos orvosi szolgáltatásokat eredményezzenek. Vannak olyan kockázatok, amelyeket az egészségügyi ágazatban dolgozók elmondtak, és voltak már negatív tapasztalatok is. Tehát biztosítanunk kell, hogy ezek a technológiák ne felváltsák a klasszikus orvostudományt, hanem csak kiegészítsék az emberekkel által nyújtott szolgáltatásokat. Ezért ki kellene egészíteni a szöveget azzal, hogy minden esetben rendkívül fontos a megfelelő emberi kapcsolat. A kitett sérülékeny emberek, az idősek, a fogyatékkal élők semmiképp nem szabad, hogy még inkább marginalizálódjanak és elzáródjanak a társadalomtól. Tehát azok, akik velük foglalkoznak, nem lehetnek kizárólag gépek és robotok, ezeknek az embereknek megfelelő emberi kapcsolatokat is kell biztosítanunk. Ezzel foglalkozik a WHO is, és nekünk is a WHO-s szabályokhoz kell alkalmaznunk a nemzeti, illetve a nemzetközi szabályainkat ebben a témakörben. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság képviselőinek adom meg a szót. Hogyha a bizottság nem kíván nyilatkozni, akkor visszaadom még egyszer a szót az előadónak, hogy meghallgassuk a záró gondolatait. Köszönöm szépen, elnök úr! Rövid leszek, mert tudom, hogy nagyon fontos ülés következik, hiszen a biztossal fogunk találkozni. A kollégáknak, árnyék jelentéstevőknek szeretnék köszönetet nyújtani a nyitottságukért, tökéletesen egyetértek azokkal az aggályokkal, amiket megfogalmaztak. Gentile asszonyjal különösen egyetértek abban, hogy nagyon sok jó és pozitív példát láthattunk, nem csak a prostatarák esetében, hanem nagyon sok betegség esetében. Sokszor bizonyították már a robotok, például a sebészet területén, hogy rendkívül jól felhasználhatóak és megbízhatóak. Azzal a megjegyzéssel kapcsolatban, amit Szelimovics úr elmondott, hogy az óvatosságot párosítani kell az optimizmussal. Én úgy gondolom, hogy ez osztható vélemény, és ez benne is foglaltatik a véleményemben. Nagyon sokszor óvatosságra intek én is a szövegemben, és a biztonságot alapvető fontosságúnak tekintem. Ezen kívül az etikai kérdésekről is szólok a véleményemben. Várom természetesen azokat a módosító javaslatokat, amelyek jobbá tehetik a szöveget. Lesz majd árnyékjelentéstevői ülés októberben. Remélem, hogy olyan végeredmény jön létre, amely mindenki számára elfogadható, és ami egyértelműen kimondja, hogy az egészségügyi ágazat maximálisan profitál ezekből a technológiákból. A robotok ott vannak, használhatóak, segítik a kitett, a veszélyeztetett embereket, segítik a gyermekeket, segítik az időseket, és segítik természetesen az orvosokat is, hogy pontosabban és hatékonyan végezhessék a munkájukat megfelelő jogi keretre szükségünk van az emberek, a páciensek védelmében. Ezen a kérdésen még továbbra is dolgoznunk kell. Köszönöm szépen! Köszönöm én is. A módosítók benyújtási határideje szeptember 15-e déli 12 óra. A szavazásra október 12-én kerül sor itt a szakbizottságban, aztán 29-én, november 29-én szavaz a Júri szakbizottság. Most néhány perc szünetet fogunk tartani, míg ide nem ér a biztos úr, és akkor fogjuk megkezdeni a következő napi rendi pontot. Uh, Kedves kollégák, kezdjük az ülést a következő napi rendi ponttal, amely biztosunkkal való eszmecsere, eh, Ágyász Kanyétével a klímaváltozás az, és az energia témáját felelős biztos. Nyilván tudják, július 20-án az e, Európai Bizottság e, elfogadott egy e, csomagot, amely az alacsony szénkibocsátású gazdaság felé való elmozdulást tárgyalja. Két jogszabályalkotó javaslat van ebben, egy közlemény az alacsony kibocsátású mobilitásról és egy kommunikáció közlemény, amely a két javaslatot kíséri. Az a jogszabályalkotó javaslatokat, ezeket megkaptunk, és megkaptuk, és most nagyon örülünk, hogy itt van köztünk, itt van velünk a biztos úr, és elmagyarázza nekünk a javaslatok lényegét, és emellett Emellett még emlékeztetni szeretném a Párizsi Egyezmény ratifikációjának fontosságára. Nyilván ez lesz az egyik legfontosabb témánk az elkövetkezendő időszakban. Most pedig megadom a szót a biztos úrnak nagy örömmel, és várjuk a július végi javaslat bemutatását, és aztán kezdhetjük a vitát a kollégákkal. Tisztelt biztos úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek önökkel az Európai Bizottság javaslatát bemutatni amelyet július 20-án fogadtunk el, amely az alacsony szénkibocsátású gazdaság felé való elmozdulásról szól. Ez egy globális elmozdulás, ez folyik, és a Párizsi eh, klímaváltozási eh, egyezmény elfogadásával és a 2030-as fenntartható fejlesztési agendával ez most eh, már tényleg mindennapjánk részévé vált. Ez kulcsfontosságú prioritás a bizottság számára. Nyilván önök is tudatában vannak, hogy ez a folyamat egyre felgyorsult. 26 fél, az USA és Kína is amelyek a globális kibocsátás 39%-áért felelnek, már ratifikálták az egyezményt. A legutóbbi jelzések szerint 49 fél, eh, amelyek a globális kibocsátások 57%-áért eh, eh, felelnek, 2016 végéig le fogják zárni a ratifikációs folyamatot, és ez az Európai Unió és a tagállamai nélkül. Az ENSZ közgyűlése és a New Yorki klíma, vég, klíma hét hamarosan megrendezésre kerül. Azt várjuk, hogy számos ország a ratifikációs eszközöket elfogadja. Nagyra értékeljük az egyezmény gyors életbelépését, az Európai Unió vezető szerepet játszott az elmúlt húsz évben ebben, és az a parlament ebben folyamatosan támogatta. Ebben az összefüggésben nagyra értékelem az Európai Parlament készségét arra, hogy a Párizsi Egyezmény ratifikációját szeretné minél hamarabb lezárni, és ez egy politikai, és erős politikai jelzést küld a szavazással ebben a szakbizottságban. Ez is világos, hogy az egyezmény gyors életbelépésével az Európai Unió, mint aláíró fél nélkül megemelkedett. Én tudom, hogy támogatásukra számíthatunk ebben a témában, nem csak abban, hogy az tanács határozatát az ratifikációval kapcsolatban gyorsan el fogják fogadni, de abban is, hogy a kollégáikat érzékenyé teszik a témára. Azt hiszem, hogy mindannyian teljesen egyetértették, mindannyian látják, hogy mi forog kockán, és ezért ösztönözzük arra az Európai Bizottságot, hogy illetve a tanácsot, hogy minél gyorsabban lépjen előre a témában ezen nagy kívánsokat rejtő időkben. Kedves kollégák, Ugyanilyen fontos a helyszínen, a terepen való végrehajtás. Az Európai Unió éllovas szerepet játszik. Július 20-án az Európai eh, Bizottság benyújtotta a eh, csomagjá, azt a csomagot, amely arról szól, hogy hogyan lehet az alacsony szénkibocsátású eh, gazdaságot minél gyorsabban megvalósítani. Az Európai Unió az Európai Unió az gazdaság összes ágazatát érintő kibocsátás csökkentési javaslatokat fogalmazott meg. Eh, legyen szó közlekedésről, mezőgazdaságról, építésügyről vagy eh, hulladékkezelésről. Ezekkel a javaslatokkal betartjuk az ígéreteinket, semmely egyetlen más ország sem lépett eh, olyan gyorsan előre ebben a folyamatban, mint mi. Most térjünk rá a kulcsfontosságú politikai javaslatokra. Először is kötőérvényű nemzeti célokat javaslunk, amelyek realisztikusak, igazságosak és rugalmasak. Az Európai Unió 30%-kal csökkentik a 2005-höz képest a kibocsátásokat az építésügy, a közlekedés, mezőgazdaság, hulladékkezelés, mezőgazdasági területek felhasználása és a erdős gazdaság területén. A 2000, ami a 2020-as célokat illeti, a 2030-as célokat a GDP, a, tehát a 2020-as céloknak megfelelően a 2030-as célokat is a GDP per fő mm, adatokra alapozzuk. Az európai vezetők által adott iránymutatásokat követve a tagállamok számára meghatározott célok eh, azon a tagállamok esetében, amelyek az Európai Uniós átlag fölött vannak, ezeket eh, kiigazítjuk. A javaslat emellett számos rugalmassági elemet is tartalmaz. Jelenleg az a helyzet, hogy a tagállamok eh, választhatják azt is, hogy a más tagállamokban megvalósuló költséges csökkentést finanszíroznak, és ez lehetővé teszi azt, hogy a beruházások az Európai Unión belül forognak. Emellett a javaslat lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy főleg azok számára, ahol a mezőgazdaság nagy szerepet játszik, hogy a kreditek egy korlátozott részét, amelyet a mezőgazdaságban merülnek fel, ezeket arra használják, hogy megfeleljenek a a kötelező nemzeti céloknak. Végül a tagállamok amelyek nagy kihívással néznek szembe a költséghatékonyságot illetően, e, azt is választhatják, hogy további megtakarításokat vagy csökkentéseket érnek el az iparban, vagy az elektromos áramtermelésben, az EU ETS keretén belül. A javaslatunk, amely mezőgazdaságra, mezőgazdasági területek felhasználására, illetve erdő politikára vonatkozik, tehát a LULUCF, ez az első alkalommal terjed ki a mezőgazdasági területek felhasználására, illetve az erdőgazdálkodásra, és ez a fenntartható fejlődés termelékenység céljából van így. A javaslatunk a Párizsi Egyezménynek is megfelel, amely utal arra, hogy kulcsfontosságú szerepet játszik a mezőgazdaság a hosszú távú klímaváltozási hatások csökkentése szempontjából. Jelen pillanatban a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a kibocsátások és az abszorpciók egyensúlyban maradnak, és el kell kerülni a nettó kibocsátást az ágazatban. Másodszor a javaslatunk a bioenergia támogatja, amely fenntarthatóbb, és amelyek fenntarthatók, és a harmadszor pedig a technikai szabályok, amelyek a kibocsátások elszámolásával kapcsolatosak, illetve a megszüntetések kapcsolatosak, ezeket aktualizálni kell és egyszerűsíteni kell. Negyedszer a javasolt rugalmasság, amely a kreditek vagy kvóták számítását illeti mezőgazdaságban, illetve az erdészetben, eh, amelyekkel amelyeket be lehet számítani a kötelező érvényű nemzeti célok megvalósításában, fontos ösztönzőket jelentenek további káros következmény csökkentési célok érdekében. A javaslatunk erősíti majd ezt a lehetőséget, hogy az erdők és a talaj jobban megkösse a széndiokszidot, és ezt megfelelő hatékony ösztönzőkkel lehet elérni a gazdák, illetve az erdészek számára. Végül a júliusi csomag emellett egy közleményt is tartalmaz az, arról az európai stratégiáról, amely az alacsony szénkibocsátású mobilitával, mobilitással kapcsolatos a közlekedés eh, adja az európai eh, zöld vagy európai üvegházhatású gázok kibocsátásának egy negyedét, úgyhogy az átállás nagyon fontos. Eh, az alacsony szénkibocsátású mobilitási stratégia keretbe foglalja azokat az ösztönzőket, amelyeket az Európai Bizottság bekíván, nyújta, bekíván vezetni. Az Európai Bizottság jövőre egy a széndiokszid sztenderekkel kapcsolatos autókra vonatkozó széndiokszid sztenderekkel kapcsolatos revíziót fogja kidolgozni. Emellett a kamionok, buszokra vonatkozó javaslatokat is fel fogjuk dolgozni. Köszönöm szépen, állok úr. Megkezdhetjük a koordinátorok meghallgatását. A néppárt képviseletében Líze úr szólal fel először. Vielen Dank, Herr Kommissar. Ähm, Köszönöm szépen, köszönöm szépen biztos úr, köszönöm szépen a e, bevezetőjét és az elkötelezettségét. Hangsúlyozni szeretném, amit Lavia e, e, elnök úr és a biztos úr is mondott a párizsi ratifikációval kapcsolatban. Azt hiszem, hogy valóban aggasztó és kínos, hogy az Európai Unió ennyire késlekedik. Azt, azt reméltük, hogy ezen a plenáris ülésen Párizs már ratifikálni tudjuk, hogy mivel USA és Kína már megtették ezt, minden esetre nagyon, nagyon össze kell szednünk magunkat, mert nagyon sűrű, sűrű a napi rendünk, hogyha októberben sem tesszük meg, a, nem történik meg a ratifikáció, akkor, akkor lemaradunk, vagy teljesen elszalasztjuk az alkalmat. Itt a probléma eh, azzal kapcsolatban hogy az USA-ban eh, választások lesznek. Eh, Trump, bár remélem, hogy nem fog nyerni, de a párizsi egyezményt vissza, vagy ennek ratifikációját vissza fogja vonni. Ezt nem tudja megtenni, hogy a párizsi egyezmény életbe lép, de csak akkor lépett életbe, ha ratifikálja mindenki. Ami a jogszabályalkotó javaslatokat illeti, én egy kicsit Mm, szomorú vagyok, amiatt, hogy azok a javaslatok, amelyek a tehermegosztással kapcsolatosak, kevésbé eh, ambiciózusak, mint az LTS-szel e kapcsolatban. Mm, a tagállamok vállalatoktól most olyasmit várnak el, amit a vállalatoktól nem, mégpedig bizonyos kvóták beszámítását. Ez lehet, hogy alapjában véve, mezőgazdasági kvóták beszámítását, ez alapjában véve lehet, hogy jó, de mindenképpen meg kell ezt gondolni. Miért lehet, hogy a tagállamoknak megengedjük, hogy ezt beszámítják, a, a vállalatoknak meg nem? Azt hiszem, hogy főleg a carbon leakage által veszélyeztetett iparágak tekintetében lehetnénk egy kicsit ambiciózusabbak. Hogyha a parlament ezt szeretné, és a, hát a frakcióm is egy kicsit enyhébb formában ugyan, de az energia hat és hatékonysági célt javítani szeretnénk, e, és ezzel az ipart más kiegészítő intézkedésekkel az ipart egy kicsit tehermentesíteni lehetne. Ami a közlekedést illeti, egy dolgot szeretnék itt előtérbe helyezni, a légiközlekedést. Az ICAO-nál hamarosan döntésre kerül sor. A parlamentben is beszéltünk erről, és nagyon aggasztanak bennünket azok a javaslatok, amelyeket kidolgoztak. Azt remélem, hogy a biztos úr és az Európai Bizottság egyéb képviselői nem mondják majd azt, hogy ez elég ok arra, hogy az ETS-t feladjuk. Valószínűleg sokkal többet, sokkal intenzívebben be kell vonnunk a légi közlekedést, hogy a többi közlekedési ágazattal szemben eh, igazságosabbak legyünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Dali asszony, szocialista frakció. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Kányete biztos úr, hogy eljött az első eszmecsere érdekében a bizottsági ülésünkre a javaslatokkal kapcsolatban. A szocialista frakció nevében szólalok föl. Úgy gondoljuk, hogy a erőfeszítés megosztó rendszer, az mostani az erősebb, mint a korábbi, úgyhogy ez pozitív, ezt szeretnénk hangsúlyozni. Mindezzel együtt úgy gondoljuk, hogy van egy sor olyan terület, melyeket javítani lehet és parlamenti bizottságként szeretnénk valóban elérni, hogy ezeken a területeken jobb legyen a szabályozás. Van néhány aggály, amit szeretnénk felvetni, és amelyekkel szeretnénk, hogy foglalkozzunk. Először is a kiindulási ponttal kapcsolatban, hogy mikori kibocsátást mérünk. A javaslatban most az szerepel, hogy az az átlag kibocsátás kell, hogy legyen 2016-17 18-ra vonatkozóan. Mi úgy gondoljuk, hogy ennek alapján olyan helyzet fog kialakulni, amikor lesznek olyan tagállamok, amelyeknek semmilyen ösztönzése nem lesz arra vonatkozóan, hogy 2018 és 20 között csökkentsék a kibocsátásukat. Továbbá olyan helyzet fog kialakulni, hogy ezek a, azok a tagállamok, amelyek a 2020-as célt nem érik el, kevésbé lesznek jó helyzetben 2021-re vonatkozóan, és lesznek olyan országok, amelyek egyszerűen lemaradnak. Egy másik számunkra fontos kérdés a kiegészítő mechanizmus és a szénmentesítés. A kötelező évente beszámolni a kibocsátásokról a jelentés a mostani tervezet szerint. Ezzel egyetértünk. Az éves kibocsátás csökkentő célt is meg kell jelölni ezekben a jelentésekben. Ugyanakkor az öt éves ciklus szerepel itt a teljesítés tekintetében, és a bizottság öt évente fog ellenőrzést végezni, illetve 2027-ben is. Úgy gondoljuk, hogy ez túl késő lehet ahhoz, hogy a 2030-as célok teljesüljenek, illetve annak megvizsgálása érdekében, hogy a tagállam jó úton halad-e vagy sem. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy meg kell erősíteni a megfelelési előírásokat mert csak így lehet azt elérni, hogy a Párizsi megállapodás ambiciózus céljai teljesülhessenek. A Párizsi megállapodásról szeretnék még szólni. Szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos ennek a ratifikációja a lehető leghamarabb. Az elnök úr is említette ezt, Péter Lize kollégám is említette, biztos úr is hangsúlyozta ezt megértjük, hogy most a tanács oldalán van a labda, de tényleg kellemetlen lenne az EU számára, hogyha lemaradnánk a ratifikációs folyamatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ECL frakció nevében Gering asszony. Thank you very much. Uh, good evening. Köszönöm szépen. Kanyete úrnak kellemes estét kívánok, és köszönjük szépen, hogy eljött. Az erőfeszítések megosztásával kapcsolatban lenne egy kérdésem, amely egy saját tapasztalathoz kapcsolódik. A légszennyeződés kapcsán az erőfeszítések megosztásáról. Hát úgy láttam a tagállamok részéről, hogy nem voltak kifejezetten nyitottak az erőfeszítések megosztására, sőt, hogy rendkívül nehéz volt a tagállamokból kicsikarni akármilyen jövőbeli megállapodást, amit én rendkívül aggasztónak tartok. Jó lenne, hogyha le tudnánk zárni ezeket a kérdéseket, mert úgy tűnik, hogy a kitűzött időkereten belül ez nem fog megtörténni. A kibocsátás csökkentési témakörök lezárására pedig rendkívül nagy szükség van van számos olyan kérdés, amely tulajdonképpen hasonló egymáshoz, hogy először is meg kell értenünk, hogy mi az alaphelyzet, és utána ebből kell kiindulnunk. Rengeteg érvet hallottunk már a, az alap, a kiinduló vonal kapcsán, és az öt éves éves transfer kapcsán szeretném megkérdezni, hogy a tagállamok hogyan viszonyulnak ehhez, és ez hogyan fog a gyakorlatban működni. Hogyha ez az 5%-os transfer, amit ön javasol, nem valósul meg, akkor mit tehetünk, illetve hogyha nincs meg a megfelelő rugalmasság, akkor mi történik? És nem csak az 5% kapcsán lenne szükség rugalmasságra, hanem számos más területen is. Ugyanis sokszor egyszerűen nincs meg a megfelelő légkör ahhoz, hogy a rugalmasságról vitát nyissunk, és számomra rendkívül meglepő volt, amikor láttam, hogy a tagállamok között milyen óriási különbségek vannak az erőfeszítések kapcsán, illetve a rugalmasság kapcsán. Tehát úgy gondolom, hogy a tárgyalásokban rendkívüli nehézségekkel fogunk majd szembenézni. és a repülési ETS, amit már Péter is megemlített, számomra is nagyon fontos, és itt is időszerű lenne, hogy meghozzuk a döntéseket. Szeretnék néhány dolgot tisztázni ezzel kapcsolatban is, például azt, hogy a jelentés elkészítése a bizottság oldaláról mikor történik meg. Tehát a bizottság mikor nyilatkozik arról, hogy az EU ETS hogyan halad majd tovább a jövőben, ki lesz a felelős, összevonják -e ezt a klímával vagy sem. Úgyhogy szeretném, hogyha a bizottság megerősíteni a saját menetrendjét ebben a témakörben. Köszönöm szépen. Kivételesen megváltoztatjuk a sorrendet a plenáris miatt, úgyhogy Dornánó asszonynak adok először szót. Felcserélem a frakciókat. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, ez az új jogalkotási csomag a klíma kapcsán kimondja, hogy 2030-ra mínusz 36 százalékos kibocsátást kell megvalósítani a nem ETS szektorokban, a mezőgazdaságban, a 80 milliárd eurót tesz ki. Na most, melyek lesznek azok az országok, amelyek a leginkább finanszírozzák ezeket a cselekvéseket, amelyek csillagászati összegekre rúgnak. Na most ezek a nettó befizető országok lesznek, mint amilyen az én országom is, Franciaország. És engedjék meg, hogy azt is kimondjam, hogy igazságtalannak tartom, hogy duplán büntetik Franciaországot, ahol a KKV-k a mezőgazdaságban és a közlekedésben dolgozók már így is nagyon kemény konkurenciával kell, hogy szembenézzenek, amely egyre csak fokozódik és az ellentmondásoknak tényleg a ne továbbja az, hogy még ilyen kemény kibocsátás csökkentést írnak elő. Szerintem ez a tőke teljes liberalizációjához vezet majd, és a szabályok teljes mértékű eltörléséhez, vagyis a dzsungel törvényei fognak uralkodni. Franciaországban azok az ágazatok, amiket az imént megemlítettem, hogyan tudnának fellépni megfelelőképpen a nemzetközi versenyben, hogyha ilyen drasztikus feltételeket kényszerítenek rájuk? Az Európai Unió az egyetlen olyan nemzetközi szervezet, amely ahelyett, hogy a saját iparát támogatná, a saját iparának a képviselői taszítja a szakadék szélére igazságtalan intézkedésekkel. Úgyhogy biztos úr, itt az ideje, hogy megmondja nekünk, hogy az érintett ágazatok helyzetét például Franciaországban miért nem veszi figyelembe. Franciaország már így is a vállán viseli az Európai Unió költségvetésének nagy részét, és ezt kapja cserébe Franciaország, hogy a produktivitását megnyírbálják. Köszönöm szépen, Torres Martínez képviselője a szó. Gracias. Eh, la propuesta legislativa que hoy está defendiendo usted aquí, señor. Köszönöm szépen. Az a jogalkotási tervezet, amely itt áll előttünk, teljesen irreális. Ráadásul csak néhány szereplő számára lesz ez pozitív, mindenki számára negatív lesz. A mi véleményünk szerint inkább azzal kellene foglalkoznunk, hogy mik az okai például az erdők eltűnésének. Arról kellene inkább beszélnünk, hogy miért veszítjük el a tőzeglápokat, arról kellene beszélnünk, hogy miért romlik a termőföld minősége, arról kellene beszélnünk, hogy miért nem támogatjuk jobban a biogazdálkodást, hogy miért nem jobb a vízgazdálkodás, hogy miért nem indult el az eltűnt erdők újraerdősítése. Ezekről a kérdésekről kellene beszélnünk, valamint a CO2 kibocsátásról, és arról, hogy ezek miatt a változások miatt hány munkahely veszik el. Arról kellene beszélnünk, hogy nem csak Spanyolországban, hanem mindenhol az emberek elvándorolnak a vidéki területekről, a városi területek felé. Arról kellene beszélnünk, hogy a helyi fogyasztás miért nem valósul meg arról kellene beszélnünk, hogy eh, hogyan lehetséges az, hogy 2014-ben a teljes pálmolaj felhasználás 40%-át eh, üzemanyaggá alakították át, és a biodízel 79%-a Spanyolországban olyan pálmaolaj ból készül, amely tulajdonképpen háromszor akkora kibocsátást eredményez, mint a hagyományos eh, üzemanyagok. Kanyete úr, a civil szervezetek nevében kérdezem, hogy, ő ho, hogy ön hol áll, kinek az oldalán áll, és hogy nyitva áll az ajtaja arra, hogy a civil szervezeteket is meghallgassa. Köszönöm szépen, Tarvács Köszönöm. Szeretnék köszönetet mondani Kányete biztos úrnak, hogy eljött a bizottsági ülésünkre. Ön is azzal kezdte a felszólalását, hogy örül annak, hogy eljöhetett elénk, majd meglátjuk, hogy ezt föntartja a kérdésemet követően. Először is a vállalás elosztás. Ahhoz, hogy az alacsony szénkibocsátású társadalmat elért, elérjük, tudjuk, hogy mennyi széndiokszidot kell abszorbálni, ez az ABC-je ennek a matematikának a bizottság nem volt képes arra, hogy kiszámolja, hogy ez hogyan fogja érinteni a erősítési kérdéseket, vagyis semmi fogalmuk nincs arról, hogy mennyi széndiokszidot lehet, tud az egész világ abszorbálni, mert az összes erdőségnek a 22-9%-át képviseli a, ez az erdőség, és hogyha ezt nem tudják kiszámolni, hát az szégyenletes. A másik kérdés, hogy nincs is semmiféle elosztás. Mi az ára annak, például, hogy milyen lesz a sorsa ezeknek a bányászoknak? És köszönöm. Köszönöm szépen. Hawken asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a biztos úrnak. Azt a szót használta, hogy legyünk realisták, legyünk korrektek, de azért gondolkodom azon, hogy ez mit jelent magának, mert ha megnézzük a Párizsi megállapodást, kollégámmal egyetértek a tekintetben, hogy az EU-nak gyorsnak kell most lennie, támogatnia kell ezt. De a párizsi megállapodás 1,5-ös célt tűzött ki. De amit most benyújtunk, az még mindig magasabb kibocsátást jelent, mint ez a csökkentés. 40% 2030-ra az a régi javaslat volt, és mindannyian tudjuk, hogy ez túl sok, és a Párizsi megállapodás szerint globálisan szükség van a nulla kibocsátásra. Ez azt jelenti, hogy az EU a, sokkal többet kell teljesítse, mint a nulla kibocsátás. Ez egy kicsit, nem is kicsit, én nekem nyolc unokám van, és az unokáinknak kell majd szembenézni ezekkel a problémákkal, amiket mi okozunk, és nagyon sok terhet hagyunk rájuk olyan terhet, amivel valószínűleg nem is tudnak majd együtt élni. És ez nem jó. Mi vagyunk a vezető ereje a világnak, és ön az egyik vezető kell, hogy legyen. Második kérdésem, a szerződés alapján a bizottság nem egy titkársága a tanácsnak. A bizottság vezető erő kell, hogy legyen az EU számára, kezdeményezési joga nem csak egy gyenge erő, nem csak azt kell lemásolnia, amit a tanács eldönt. A bizottság kell, hogy meghatározza, hogy mi várható el az Uniótól. Remélem, hogy a bizottsági elnökünk majd szerdán valóban úgy fog felépni, hogy hangsúlyozza, hogy mekkora fenyegetés jelent a klímaváltozás, és a bizottság valóban vezető szerepet kell, hogy játszon ebben. Minket választottak az emberek, de önöknek a kötelezettségüket kell teljesíteniük a szerződés szerint, úgyhogy kérem, emeljék föl gyorsan az ambíciókat, és hadd lehessünk büszkék a bizottságunkra. Köszönöm. Köszönöm szépen. Lafonte úr. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak az első eszmecseért a két irányelvről. Már az egyik találkozó alkalmával elmondhattam, és a plenárison is el tudtam mondani, hogy számomra nagy csalódást okozott a párizsi megállapodás a tekintetben, hogy a a szénmentesítés szót fölcserélték egy nagyon hosszú és nagyon félelmetes mondattal, ahol a pozitív és negatív kibocsátások kiegyensúlyozottságáról van szó. Ez egy alibi, egy ürügy arra vonatkozóan, és a tekintetben, hogy lassítani lehessen a céljaink elérését, mert ugye ezek a ezt a, a kibocsátott szenet, vagy széndiokszidot majd úgy is valahol elérjük, hogy föloldjuk és abszorbáljuk. Ez gyengíti a kibocsátás csökkentési célokat. Egyrészt vannak olyan technikák, amelyek még azért nem egyértelműek a széndiokszid tekintetében, a, fölmerülnek. Európai szinten gyakorlatilag semmi biztosat nem tudunk ezekről a technikákról. Másrészt itt van az ULTF. Az javaslatot elolvasva Szeretném megkérdezni, hogy jól értettem-e. A négyes cikkben, a Lulu cf ben a vállalások tekintetében azt szeretném, hogy 2020-2030 közötti időszakot két-öt éves időszakra felosztjuk, és az a vállalás itt, hogy egyenlőség legyen, vagyis hogy ne legyen nettó kibocsátás, legyen egyensúly között, amit kibocsátunk, meg amit abszorbálunk. Ugyanakkor a negatív kibocsátások tekintetében vagy itt, vagy 2030-ra vonatkozóan ambiciózusabbaknak kéne, hogy legyünk, tehát a negatív kibocsátást kéne, hogy elérjünk pontosan a Lulu CF szektorában. Vagy rosszul értettem, akkor kérek erre magyarázatot. Végül egy gyors, konkrét kérdés a széndiokszid abszorbálása vonatkozó kutatások nagyon, tekintetében nagyon fontos a talaj, nem csak a növényzet, a talaj esetében 40%-os teljes potenciálról beszélnek. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a bizottság a LULUCF-et integrálni kívánja-e a regeneráló mezőgazdasági elképzelések tekintetében, ahol pontosan ilyen organikumokról van szó, amelyek a mezőgazdaság esetében a klíma csökkentés vagy a klímaváltozás elleni harcban szerepet kaphatnának. Most átadnám a szót a biztos úrnak, hogy az első kérdéskörre reagáljon. Először is. Először is nagyobb rugalmasság a tagállamoktól, illetve a vállalás, elosztás, a kibocsátás megosztási rendszer ezekre vonatkozóan hangzottak el megjegyzések. Az októberi bizo- tanácsülés követjük, nem véletlenül, hiszen az októberi 2014-es tanács következtetések nem az égből szakadtak ránk, hanem egy hatástanulmányon alapultak. A bizottság készítette ezt a hatástanulmányt arra vonatkozóan, hogy mi lehet egy ambiciózus európai cél. És mit gondolunk mi arról, hogy a tehát mi elláttuk az Európai Tanácsot, teljes támogatásunkat, technikai támogatást biztosítottunk. Az októberi tanácsülés nagyon ambiciózus célokat tűzött ki, és mi ezeket használtuk ki, hogy a saját javaslatunkat összeállítsuk, ami a korábbiakhoz képest sokkal ambiciózusabbak. Sokszor azt látjuk, hogy nem elég ambiciózusak a politikai céljaink, de a miénk volt most a legambiciózusabb, a kibocsátás tekintetében, a vállalás elosztás tekintetében, és a mi javaslatunk volt a legambiciózusabb. Mi voltunk az egyetlen tárgyaló fél a COP20 előtt, amelynek megvan az összes szakpolitikája, az Európai Parlament tárgyal most ezekről. Másoknak lehet, hogy volt elképzelése, de nem olyan szinten, mint nekünk. Az biztos, hogy a bizottság 2008 után is dolgozni fog a témán, meg fogja vizsgálni, hogy a másfeles célnek mi, lesz, mi a hatása, hiszen két fokról volt szó, amikor a panel megállapítja, hogy még a következmények, akkor tudunk majd dolgozni egy évszázad közepi szélmentesítési terven, hatástalományok alapján, tehát a 2023-ban tudjuk ezt megvizsgálni. A Párizsi megállapodás dinamikus megállapodás, azért mert mi ezt akartuk, ezt támogattuk. Eredetileg statikus lett volna, és 2030-ra lejár. A mi pozíciónk egyértelmű volt, ez folyamatos erőfeszítésre van szükség a század folyamán végig, és ezért ha állítottuk föl a felülvizsgálatot, a beszámolási időszakokat, és emeltük az ambíció szintjén. Ez a logika áll mögötte. Lize, Lize óra azt mondja, hogy kevesebb vagy több az ambíció. Hát mi az októberi tanács következtetéseket követjük csomagként, mi nem alakítjuk át a csomagot, hanem a legmagasabb szinten próbáljuk elérni a célokat. Felmerült a kérdés, hogy ugye Bulk biztossal is fognak majd egyeztetni erről. Nagyon fontos az Unió számára, hogyha van, ha lesz globális kibocsátási piac, lehet vitatni azt, hogy a célok ambiciózusak-e vagy sem, de a, a belső légi kibocsátást nem terhetjük a belső EU légi közlekedés tekintetében. Mert amikor a bizottság tárgya, ki lesz az, aki kezdeményez. Hát mi leszünk azok, akiknek egy értékelést kell, hogy végezzünk, hogy vissza, és vissza kell, hogy jöjjünk a parlament állé, és akkor tudjuk megvitatni, hogy hogyan kell tovább lépni. Azonnal vissza fogunk jönni a parlamenthez, hogy beszámoljunk. Már most is dolgozunk ezen a témán. Miriam Dali, a kiindulási pont kérdése. Mielőtt bármit mondanék, valamit előre vezetnék. Lehet az, e, egy ember lehet ambiciózus és nem ambiciózus. Elmentem a 28, elmentem a 28 országba, tárgyaltam a 28 kormányjal. Az emberek nagyon könnyen egyetértenek az általános célokkal, de amikor a nemzeti célokról van szó, akkor az már egy más téma, az nem könnyű. És a bizottsági javaslat mindenkinek meg kell, hogy feleljen. Van, akinek a nulla a cél se jó. Ez elég különleges. Nagyon bonyolult a javaslat. Az egyik nehéz kérdés a kiindulási pont. Az biztos, hogy a 2020-ig érvényes folyamatot követve a 2016-os átlag, 2018-as átlag kell, hogy az alap legyen. Miért? Mert a kibocsátásnál fontos a környezeti integritás. A 2020-as esetben ugye fontosak a 2020-as célok, tehát ha azt akarjuk megnézni, hogy 16 vagy 18 legyen a kiindulási pont 20-hoz képest, akkor ez 400 millió tonnás különbséget jelent a 2021-22-es időszakra vonatkozóan, és emiatt pedig a ösztönzők gyengébbek lennének a kibocsás csökkentés tekintetében, ezért nagyon gondosan kell eljárnunk, amikor erről döntünk. A teljesítési mechanizmus. Egy dolog biztos, az összes klímacélunkat, célunkat, energiauniós célunkat integráljuk a kormányzási kérdésekben. Az Energiaunió éves vitáján mindezekkel a témákkal fogunk foglalkozni. A tagállamoknak teljesíteniük kell a 2020-ra vonatkozó döntéseket, vannak rugalmassági lehetőségek. Ha egy tagállam nem teljesíti az éves kötelezettségét valamelyik évben, a, persze vannak rugalmassági lehetőségek, de itt egy 1,8%-os multiplikátort fogunk használni a következő éves célokra vonatkozóan, és ez 2020-ra is igaz. Hogyha egy tag nem teljesíti a ezt a rugalmassági szabályok keretében, akkor az Európai Unió joga lesz érvényes, és kötelességszegési eljárás fogunk kiindítani. Ezt monitorozni fogjuk a beszámolási témáról is feltette kérdést. Természetesen éves alapon átlátható beszámolási rendszert alakítunk ki. A éves lesz a beszámolás, a monitorozás, értékelés fogunk végezni a vállalás elosztás témájában is. Ezért van egy bizonyos útvonal, amit követni fogunk, követni fogjuk az tagállamok teljesítését, ez az előrehadási jelentésnek a része lesz, és ez az ENSZ kötelezettségnek is meg fog felelni. Az a tag, amely nem teljesített célokat, ott egy cselekvési tervet kell felállítani, és három hónapon belül újra jelentést kell készítenie. Gerling asszony kérdezte a kiindulási pontot. Nagyon sok papír van itt előttem. Jó adatokat fogunk felhasználni, a tagállamok 2008 óta folyamatosan küldik az adatokat. Az biztos, hogy a keresletkínálat elvét kell, hogy kövessük a rendszerben a rendszerben van rugalmasság, és az egyes tagállami helyzetnek megfelelő mindig a rendszer alkalmazása. Ez egy nagyon bonyolult rendszer. A rendszer maga is egy csomag. Célok, rugalmasságok az összes ország, a 30% általános csökkentést figyelembe véve, és ez úgy gondoljuk, hogy valóban lehetséges, elérhető cél. a szektorokkal kapcsolatban. Természetesen minden országra vonatkozóan van egy cél, de mi nem mondjuk meg, hogy a tagállam melyik szektorban cselekedjen, és milyen intenzitással. Hogyha valamelyik szektorban egy országnak nehézsége van, akkor egy másik szektorban lehet intenzívebben kitűzni a célokat. Ugye biztos, hogy a kibocsátási rendszer az iparban az másképp működik, ott mindenkinek van egy saját célja. célja. Hogyha van egy általános nemzeti cél, akkor ennek a megvalósítását le kell bontani. Épületek, mezőgazdaság, ipar, nagyon sok ilyen lehetőség áll a tagállamok előtt. Másrészt 1990 óta 24%-kal csökkentett a kibocsátás és a GDP ebben az időszakban 50%-kal nőtt. Ez azt mutatja, hogy nagyon hatékonyak voltunk ezen a területen. Torres asszony is föltett egy kérdés. Először is szeretném azt mondani, hogy itt a bizottságban, illetve nem úgy tárgyalunk, hogy ne lenne átláthatóság, nem zárt kis termekben tárgyalunk, hanem mindent regisztrálunk, minden ülésről jegyzőkönyvet készítünk, és ez a képviselők rendelkezésére áll. Mindent leírunk, ami elhangzik, és semmiféle okú dolog nem történhet. Ebben az esetben a bizottság az Európai Tanácsi mandátumot követte. Nem azért, mert mi lennénk a titkársága az Európai Tanácsnak, hanem azért, mert az Európai Tanácsi vita táplálta a bizottsági munkát, a bizottság egyetértett azzal, amit a tanács elfogadott. Úgyhogy vannak célok, ott van a rugalmasság, ott vannak a javaslatok, ott vannak a felhasználási területek, szektorok, úgyhogy felállítottuk azokat a kritériumokat, amelyeknek hatása van a kibocsátásra, de nem a közös mezőgazdasági politikára, és nem más szektorokra vonatkozóan. Logán biztosnak van illetékessége a kap jövője tekintetében. Természetesen a kapra erősen fog hatni a e, kibocsátás jövője és az erdőgazdálkodásra vonatkozóan is, mint ahogy a bioüzemanyag területén is. A javaslat a föld felhasználására vonatkozóan figyelembe veszi, nagymértékben figyelembe veszi az erdőgazdálkodási politika alakulását. A bioüzemanyaggal és a biomasszával kapcsolatos javaslatban más jogalkotási csomagok is kapcsolódni fognak ezekhez a területekhez. Most nem szabad ezeknek elébe mennünk. Az megülő energiaforrásokkal kapcsolatos témához is kapcsolódik mindez. Aztán Torvács kolléga az elszámolásról beszélt, és az erőgazdálkodási területeket említette, az erdőgazdálkodást általában. Szeretném elmondani, hogy egyértelmű, egyetemi ezen a területen, hogy nagyon pontos adatok állnak rendelkezésünkre, ezeket tudjuk használni, egyetemen tudjuk vizsgálni az erdőgazdálkodás tekintetében a kibocsátási hatásokat. Az erdőgazdálkodás másképp működik, mint a többi szektor. Vannak referencia szintek, vannak országszabályok is, az egy bonyolultabb helyzet, és ezért a LULUCF kapcsolatban és a vállalás elosztással kapcsolatban eh, az erdőgazdálkodást nem veszük figyelembe, mert országszinten még ezzel nem alakult ki megfelelő szinten. Nem mondhatjuk azt, hogy Európai Uniós szinten a szabályok, az országokra vonatkozó szabályok nincsenek megfelelően kialakítva. Vannak, eh, van néhány tagállam, ahol jelentős az előrelépés, de a legtöbb tagállam esetében nem pontosak az adatok, nem megbízhatóak az adatok. 2012-ben a tagállamok adatokat nyújtottak be az erdőgazdálkodásra vonatkozóan a kiotói jegyzőkönyv kötelezettséggel vonatkozóan. A referencia szint, amit 2020 után figyelembe kell, hogy vegyünk, ezt nem számították ki az országok, majd 2019-ben fogják kiszámítani. Azok az adatok, amelyeket 2013-ra, 2014-re vonatkozóan benyújtottak, ott nagyon sok eltérés van, a referencia szint, tagállami referencia és az aktuális kibocsátási adat között javítani kell a módszertant, és ezért a javaslat egy új európai szintű kormányzási rendszert állít föl, azért, hogy megerősítsük ezt a területet. Úgy gondolom, hogy minden kérdésre válaszoltam. Olyken asszonynak nyolc unokája van nekem, három. Igen, nagyon jó velük találkozni. A bizottság a szakpolitikáit úgy kívánja végrehajtani, hogy a lehető legmagasabb szintű legyen az ambíció. Ezután beszámolunk a parlamentnek, párbeszédben állunk a parlamenttel. Ez a mi kezdeti javaslatunk. Erről tárgyalni fogunk nyílt párbeszéd keretében. Ahogy mondtam a beszédem elején is, 28 országa, 28 kormánya egyeztettünk nagyon sokszor nemzeti parlamentekkel sokszor el lehet érni magasabb szinteket. A 40%-a kapcsolatban gyakorlatilag 7 hónapon keresztül utaztam, mindenhova elmentem, próbáltam azt elérni, hogy ambiciózusabbak legyenek az emberek, és ne csak az egyfele jutott GDP-t nézzük, de az országok válasza az volt, hogy egyfelé a GDP, nehéz a tanácsnak felemelni az ambíció szintjét. Ezzel együtt nagyon ambiciózus a célunk, energiahatékonyság, megülő energiaforrások tekintetében, és a teljes csomag, amikor majd látni fogják a teljes csomagot, látni fogják, hogy milyenek a vállalásaink, milyenek az ambícióink. A ratifikációval kapcsolatban még egy szót. A bizottság próbálja meggyőzni a tagállamokat, hogy a, legyen egységes, és egy alkalommal történjen egy EU ratifikáció, és ezt követően a tagállamok zárják le a ratifikációs folyamatukat, és közösen adjuk be a 28 ratifikációs dokumentumokat. Hogyha mi nem ratifikáljuk hamar ezt a megállapodást, akkor az a kockázat merül föl, hogy nagyon aktív, aktívak voltunk, a, viszont a párizsi megállapodás az EU nélkül lép hatályba. Hát ez egy rémálom lenne. Minden meg kell, hogy tegyünk azért, és kérem a bizottságot is, hogy gyorsan lehessen eljárni, a plenárisnál is remélem, hogy gyorsan fognak eljárni. Minden tagállamot meg kell, hogy győzzünk. A francia elnökség nagyon jó munkát tett a kapon, hiszen jogilag lehetőség van a 28 tagállami ratifikációra, és a, a, erre van szükség ahhoz, hogy a párizsi megállapodás hatályba léphessen. A bizottság minden erőfeszítést megtesz ennek érdekében. Köszönöm szépen, és most következik a második kérdéskör. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt gondolom, hogy valóban közös célért kell küzdenünk, és konkrét és gyors fellépésre van szükség, végrehajtásra, ratifikációra. Mindazonáltal pont ezért, mert az erdőgazdálkodásról van szó, két alapelvet hadd vessek fel. Nem tartom helyesnek, hogyha az erdőt széndiokszid megkötőnek tekintjük, degradáljuk. Az erdők funkciója ennél fontosabb, ennél átfogóbb, és azt gondolom, hogy ami az aktív és fenntartható erdőgazdálkodást illeti, ez valóban fontos szerepet játszott a klímavédelemben. Ön beszélt a precíz adatokról. Engem egy kicsit meglep az, hogy a az erdősítés különböző potenciáit nem mutatják fel a különböző tagállamokban. A különböző tagállamokban különbözőek a kiinduló állapotok, azzal kapcsolatban is, hogy mennyi fát lehet még ültetni, mennyire lehet erdősíteni Svédország, Finnország, Ausztriában. Már inkább az a probléma, hogy egyes helyeken már túl sok az erdő, <clears throat> még máshogy sokkal lehetőség még az erdősítésre. Úgyhogy azt gondolom, hogy azon országok, ezen országok számára ez a modell hátrányokkal jár. Aztán még egy kérdés, mennyiben gondolja azt, hogy ez a LULUCF javaslat ösztönzőket adhat az aktív erdőgazdálkodásra. Hogyan e, tudjuk mindezt kiterjeszteni az e, er, erdei alapanyagokkal előállított termékekre. Aztán, ami az effort sharinget illeti, mennyiben tudja indokolni ezt, hogyha, hogyha ez negatív ösztönzőt jelent más ágazatok számára. Azt hiszem, hogy ez lehet, hogy megint csak el, mm, visszafelesül el. És aztán mi a helyzet a nem ETS kóták elszámolásával? Aztán valóban úgy gondolja, hogy csak a mezőgazdaságra vonatkozik a nem ETS területek körül ez az el nem számoltathatóság, vagy valami más területre is majd később. Aztán egy másik dolog minket foglalkoztat, ugye Nagy-Britannia kilépése, Brexit minden területre hatással lehet. Vannak-e forgatókönyvek erre vonatkozóan az önök részéről? És esetleg tudnak -e ezzel kapcsolatban valamit mondani? Köszönöm szépen, Brandon úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát, hogy emlékszik rá biztos úr, amikor Párizsban voltunk tavaly év végén, akkor beszéltünk észak Nyugat-Anglia árvíz katasztrófájáról. Az, az árvíz az egyik legsúlyosabb következménye a klímaváltozásnak. A klímaváltozást minden tekintetben kezelni kell. Úgyhogy nagyon örülök azoknak a javaslatokat, amelyeket nyáron dolgozott ki az Európai Bizottság a 2030-as klíma a cselekvéssel kapcsolatban a mezőgazdasági területek használása, ezeknek változása, illetve az erdészet területén. Egyesek azt mondják, hogy a gazdák nem játszották azt a szerepet, ami elvárható lett volna tőlük, vagy elvárható lenne tőlük a klímaváltozás csökkentése érdekében, a LULUCF azonban ezt lehetővé teszi. Két dolog. Az, a LULUCF bevonása az EU klíma és energia e, keretbe. Ez mindenképpen üdvözlendő, de ez nem vezetett oda, hogy az Európai Uniós szinten csökkentjük az ambíciókat. Másodszor a gazdáknak és az erdészeknek megfelelő ösztönzőkre van szükségük. Ez e, magába vonja az erdőgazdasági referencia szintek felülvizsgálatát, és ez felvetheti ezt a problémát is, amit ön mondott a beszédében, a különböző szintek az Európai Unióban, és mm, továbbra is a tagállamok felelősek az erdőgazdálkodásért, de akkor is erről beszélünk kell. Melyek ezek az ösztönzők? Milyen ez az agrog erdőgazdálkodást is magába foglalja-e, vagy ahogy Elizabeth mondta, a fa nagyobb mértékű használatát, például az építésben, aztán a minőség javítása, a talaj javítása is egy ösztönző lehet. Köszönöm szépen, Visznyevszka asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr. Egyértelmű, hogy az egyik kulcsfontosságú tényező, amely a rendelet formájáról dönt, az az lesz, hogy milyen kötelezettségeket lehet vezetni a Párizsi Egyezményből. Nagyon fontosak az erdők a klímaváltozás elleni harcban. Ez, ennek örülök. Azt szeretném kérdezni ebben az összefüggésben, hogy ami a rendelet hetes cikkét illeti a nem ETS-szel kapcsolatban, ez um, itt az áll, hogy 200 millió tonna uh, széndiokszid uh, ekvivalenst be lehetne számítani a mezőgazdasági területek használatában, uh, használatába, és ezt a számot a tagállamok is felvetették. Ez a típusú korlátozás oda vezet, hogy egyes tagállamok nem lesznek képesek kihasználni a lehetőségeiket az erdők területén. Azonban, hogyha akkor, hogyha ez a plafon más út, más ágazatokban nem kihasználható ezt a rendeletben, akkor ezt a széndiokszid csökkentési potenciált nem megfelelően használják ki. Mi a helyzet ezzel a 280 millió tonna széndiokszid ekvivalenssel kapcsolatban? Az Európai Tanács azon a véleményen van, hogy az erdőket teljes mértékben ki kell használni, az erdők potenciáját a széndiokszid csökkentésére. Ami a, mi a helyzet az, az egyes tagállamok széndiokszid csökkentési plafonjaival kapcsolatban? A Párizsi Egyezmény alapelveivel kapcsolatban, ennek a hatásaival kapcsolatban, hiszen ez döntő jelentőségű. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hozling úr következik. Hozling úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr tudjuk és elismerjük, hogy mindenki mindent megtesz ennek érdekében, hogy az egyezményt előre vigyük, ratifikáljuk, hát de tényleg kínos lenne, hogyha Európának nem sikerülne ezt ratifikálnia, és a klímaváltozás elleni harc motorjából ennek a leggyengébb láncemévé válnánk. Úgyhogy mindenképpen meg kellene egyezni ebben. De a javaslatokban úgy tűnik számomra, hogy túl nagy a rugalmasság. Nem ellenzem azt, hogy ami a mezőgazdasági területek használatát illeti, és az ezzel kapcsolatos faktorokat illeti, ezt bevonják. Na, de hát ez nagyon nehéz kiszámítani. Sokáig beszéltünk ezekről a tényezőkről abszolút ellent mondtunk egymásnak a különböző beszámítási és kiszámítási módszerekkel kapcsolatban. Ugyanez érvényes az erdőkkel kapcsolatban is. Nem egyformák az erdők eh, Európában sem, és az sem mindegy, hogy mire használják a fát. Eh, elégetik eh, fűtésre, vagy építenek vele. Mhm. Amit azonban nem engedhetünk meg magunknak az az, hogy a mezőgazdasági eh, területek eh, használatát elszámoljuk az eh, energia ágazattal szemben. Ezt az egészet egy kalap alá venni, összekeverni, és ezáltal lehetővé tenni, hogy egyes ágazatok kivásárolhassák magukat, vagy kötelezettségeiket, ez nem lenne jó. Nagyon fontosnak tartom a mezőgazdaságot elválasztani a többitől. Hogyha ilyen modelleket használunk, amelyeket önök javasolnak, akkor tulajdonképpen illúzióba ringatjuk magunkat világosan ki lehet számolni azt, hogy milyen kibocsátást okoz az ipar, de most ezt, vagy a mezőgazdaság, de ezt kiegyenlítésként elszámolni az iparral szemben, ezt nem tartom megfelelő megoldásnak. Köszönöm szépen, Litz képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Egy rövid kérdésem lenne hangsúlyozta, hogy a bürokráciát leszeretné építeni, a párhuzamos jelentéstételi rendszereket szeretné összevonni, ami az elszámolási rendszereket, illeti a KKV-kat ki kellene vonni. Az Európai Bizottság hogy tudja ezt biztosítani? A KKV-k nála mindig panaszkodnak a statisztikával kapcsolatban, illetve a jelentéstételi kötelezettséggel kapcsolatban. Mi a helyzet a nemzeti végrehajtásban? Hogyan tudják ezt lehetővé tenni? Elnök. Köszönöm szépen. Panyó úr. Le président, monsieur le commissaire, tout d'abord un satisfecit pour euh, votre propos. Elnök úr, tisztelt biztos úr, először is szeretném köszönetet mondani a jogalkotási javaslatra, épületek, mezőgazdaság, hulladék. Ahogy mondta és pontosította, ezek önmagában csak 60%-át képviselik a széndiokszid kibocsátásnak az EU-n belül vagyis az EU-s kibocsátás tekintetében. Két kérdésem van, illetve pontosítást szeretnék kérni öntől két témában először is. A javaslatban kilenc tagállamot felhatalmaznak arra, hogy az erőfeszítések tekintetében a szén kibocsátás csökkentését átszervezik az egyes szektorok között. A többi tagállam esetében az üvegház kibocsátású gázok, a közlekedés, az épületek, a mezőgazdaság területén, tehát ezt a kreditet használhatják arra, hogy javítsák az eredményeket más szektorokban. A kérdés az, hogy hogy tudjuk azt elkerülni, hogy a plusz kredit, ami 3-4 milliárd széndiokszid tonna széndiokszid lehet 2020-ig, hogy az más szektorát szerveződjön. Másik kérdés, ez a foglalkozó de másképp közelíteni meg a kérdést. A tagállamok ugye a földterületek, az er-, erdőgazdálkodás területén használhatják ezt a lehetőséget föl. Hogyha van egy olyan tagállam, amely 100 tonna széndiokszid bocsát ki, de nem tudja a, ennek megfelelő ekvivalenst abszorbálni, akkor továbbra is szennyezhet, gyak, szennyezhet gyakorlatilag addig, amíg elér egy semleges szintet. Ez azt jelenti, hogy az energia, ugye az energia kikerült a széndiokszid, biztos úr ezt a javaslatot felvetette, ezt a lehetőséget. A kérdés az, hogy a tagállamok számára, amelyek csökkentették a szénmentesítési erőfeszítésüket, a, őnekik megváltoztatja ez a klíma mérlegüket is. Köszönöm szépen, Duncan úr. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr nehéz a helyzete. Tavaly, mielőtt a bizottság elnök ura beszámolt az EU helyzetéről, akkor közelítettünk Párizshoz, és emlékszem arra, emlékszem arra is, hogy bocsánatot kért azért, hogy a klímaváltozási és energiakérdéseket nem is említette, és erről fejezés is készült. Azt mondta, hogy fejezés fog küldeni, de ez nem történt meg. Nagyon nehéz ilyen helyzetben vezető szerepet vállalni, és én nagyon-nagyon azt remélem, hogy amikor majd az unió helyzetéről a beszámolást meghallgatjuk, akkor komoly vállalás fogunk hallani a bizottság részéről, mert egy idő óta ez nagyon szomorúan hiányzik. Az Elefant a Portland boltban ezt a helyzetet látjuk, ugye, amikor azt mondjuk, hogy az erőfeszítést meg kell osztani, aztán látjuk, hogy az Egyesült Királyság ebből kivonja magát, akkor lehet, hogy újra komolyan meg kéne vizsgálni ezt a helyzetet, hiszen ez plusz nyomás fog jelenteni bizonyos országokra, és remélem, hogy az Egyesült Királyság együtt tud majd működni ebben a témában, de abban biztos vagyok, hogy a jövőben nagyobb teher lesz az EU tagállamok vállán. Köszönöm. Köszönöm. Péter asszony. Hála, gospodine predsjedniče. Ehm, hvala povjereniku na dolasku. Ehm, ja Köszönöm szépen, biztos úr, hogy eljött. Nagyon örülök az új jogalkotási javaslatnak, javaslatoknak, amelyek tulajdonképpen felelős végrehajtásról nyújtanak tanúbizonyságot a környezet és a kibocsátások területén. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ez az új javaslat fogható bizonyítékot, illetve ígéreteket nem tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy az erdőterületek hogyan segíthetnek a CO2 visszafordításában. Horvátországban megpróbáltuk megőrizni az erdőterületeket, és az ország teljes területének 40%-a erdőterület. Nálunk a régi erdők, 80-90 éves fák a predominánsak, de vannak 100 évesnél idősebb fáink is. Ez négyzetméterenként 244 köbméter fát jelent. Ezek az adatok szerintem egyértelműen mutatják, hogy mi felelősen kezeljük az erdőterületeinket, és nálunk nem lenne értelme annak, hogy növeljük az erdővel fedett területeket. Tehát én úgy gondolom, hogy nekünk nem kell növelnünk az erdő területeinket, és az önök javaslatában a tagállamok különböző helyzetét nem igazán veszik figyelembe. Ezért azt szeretném megkérdezni öntől, biztos úr, hogy hogy veszik figyelembe azt, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek hosszú távú és megfelelő erdőgazdasággal rendelkeznek, és amelyeknek véleményünk szerint nem kellene ezen változtatni. Köszönöm szépen, Fjellner képviselő. Köszönöm. Én úgy gondolom, hogy a LULUCF javaslat nagyon erős eszközzé válhat a fenntartható erdőgazdálkodás tekintetében és a klímaváltozás tekintetében. A fosszilis energiák kiváltása, az építkezésben felhasznált fa megfelelő eredetének biztosítása szerintem nagyon fontos, és hogyha megnézzük a szöveget, akkor eh, a fakitermelés ellenőrzésére szerintem nem fektetnek elég hangsúlyt. Úgy gondolom, hogyha a fakitermelési adatokat összevetnénk eh, az új erdőültetések adataival, akkor látnánk, hogy hogyan alakulnak az erdőterületek, de önök nem ezt javasolják, hanem a referencia szintek használatát. Én úgy gondolom, hogy a referencia szintek használata nem tükrözi a való világot, és nem eredményez megfelelő erdészeti politikát. A 8.3-as cikk értelmében a 2009 előtt dokumentált erdőgazdálkodási eredményeket veszik figyelembe, de hát azóta eltelt 7 év, és nagyon sok jogszabály született az erdőkről, a biomasszáról. Hát ami 7 évvel ezelőtt történt, az már történelem. Nem lehet a 7 évvel ezelőtti adatokra hivatkozni. Mindannyian tudjuk, hogy az Európai Uniós fakitermelés érinti a teljes erdőterületek 60%-át az Európai Unióban. Hogyha a 2009-es szintekből indulunk ki, akkor nem jutunk el megfelelő politikákhoz, pedig arra lenne szükség, hogy össze hangoljuk a gazdasági fejlődést a környezettel és az erdőterületek védelmével. sok esetben megterme, meg kettőzték a fakitermelést, ugyanakkor sikerült az erdőterületek méretét megtartani. Ez ugyan statisztikai szinten ellentmondásnak tűnik, de ez a probléma a referencia szintek alapulvételével. Thank you very much. Köszönöm szépen, Szájúzó asszony. Sí. Muchas gracias, presidente. Señor comisario, muchas gracias por. Eh... Köszönöm szépen, biztos úr, köszönjük, hogy bemutatta ezt az új javaslatot. Ami engem illet, én is a leggyorsabb ratifikáció híve vagyok a Párizsi megállapodás kapcsán. Ez lenne az az üzenet, amit az Európai Uniónak kommunikálni kell. Úgy gondolom, hogy ön jobban tudja, mint mi, hogy a nem LTS szektor, szektorok meglehetősen aggodalmasnak találják az új javaslatot. És nem csak azért, mert ez újdonság, tehát nem az újdonságot utasítják el, hanem egyszerűen nem látják, hogy ez milyen kihatással lesz rájuk. A nem ETS ágazatok attól is tartanak, hogy majd lesz ez a kiegészítő jogalkotás, a 2020 utáni konvencionális bioüzemanyagok kapcsán. Tehát egyszerűen a szereplők nem tudják, hogy hogyan kell majd eljárniuk, mi vár rájuk a 2020-as évek után. A mezőgazdaságban dolgozók attól tartanak, hogy a kvóták folyamatos csökkenése következik majd be, amely természetesen negatív hatással jár majd ezekre a termelőkre nézve. úgy gondolják, hogy attól még, hogy bizonyos területeket bioüzemanyag termelésre fordítanak, az nem okoz élelmiszerellátási problémát, ezért nem tudják, hogy miért kellene ezt csökkenteni. Azt mindegyen elismerik, hogy van probléma azzal, hogy esetleg megfertőzhetnek a a talajokat, a termőföldek, tehát erre különösképpen oda kell figyelni de az önmagában véve mindenképpen pozitív, hogy a kibocsátások számszerűsítését leegyszerűsítik, és minden esetben igenis ambiciózusnak kell lenni, és meg kell akadályoznunk, hogy irreális szabályok és nehezebb betartható szabályok jöjjenek létre. ugyanis teljesen fölösleges olyan intézkedéseket hozni, amelyekről előre tudjuk, hogy ezeket nem lehet betartani, úgyhogy ambíció kell, csak mellette legyünk realisták is. Köszönöm szépen, most visszaadom a szót a biztosnak. Uh, uh, Először is köszönöm a kérdéseket és a megjegyzéseket. Valóban igen összetett javaslatról van szó. Az AGI szakbizottságra egyébként maximális egyetértésben dolgoztuk ki a javaslatot, amely igen ritkán fordul elő. Igen, mélyrehatóan megvitattuk ezt a problémát, megnéztük a káppal való összefonódásokat, a klímaváltozás és a káp kettősségét, illetve azt, hogy a LULUCF hogyan illeszkedik be ebbe a körbe, és tökéletesen egyetértett ezzel az Agri Szakbizottság. Köztinger és Duncan képviselők kérdésére azt tudom elmondani, hogy amikor jogi szempontból elkészítettük ezt a javaslatot, akkor azon semmit nem változtatott a Brexit, tehát egyelőre maximális mértékben tagja az Egyesült Királyság az Európai Uniónak, úgyhogy jelen pillanatban semmi sem változott, minden vonatkozik rájuk, ami eddig is vonatkozott. Ez teljesen egyértelmű. Hát viszont, hogyha elindítják az 50. cikket, hogy akkor mi fog történni, szerintem túlzottan korai még ilyesmiről beszélni. Szerintem akkor fogunk erre kitérni, amikor valóban elindítják az 50. cikket, és a tárgyalások folyamán eljutunk ezekhez a kérdésekhez. A bizottság most nem tehet semmit, és nem is kell semmit tennie. Elkészült ez a holisztikus átfogó javaslat, az Egyesült Királyság egyelőre az Európai Unió része, úgyhogy ezzel kapcsolatban nekünk most nincs tennivalónk. Nagyon sok kérdést kaptunk annak kapcsán, hogy mi történik a LULUCF-fel, illetve a forrásokkal és támogatási lehetőségekkel. Na most legyen egyértelmű mindenki számára az, hogy a LULUCF ágazathoz még kiegészítő rugalmassági intézkedések és források is társulnak, tehát kapcsolhatóak ide emissziós források, és ezek átcsoportosíthatóak. A LULCF-en belül megfelelő egyensúlyt kell kialakítanunk, tehát az emissziókat a CO2 tárolási lehetőségekkel egyensúlyba kell hozni. de egy limit meghatározására mindenképpen szükség van. Hogyha a LULUCF-en belül új krediteket szeretnénk létrehozni, akkor mondjuk tegyük fel, hogy 1000 millió tonna áll rendelkezésre 2020 és 2030 között. Hogyha ennek az offsetjét engedélyezzük, akkor meg kell néznünk, hogy milyen csökkenésre ad ez lehetőséget az építőiparban, illetve a közlekedésben és a mezőgazdaságban. Tehát fel kellett állítanunk egy határértéket, és ez volt a bizonyos 280 millió tonna, amely elosztható a tagállamok között, és mi úgy gondoljuk, hogy ezt az elosztást teljesen méltányos kritériumok alapján készítettük el. Megnéztük az adott tagállam kibocsátását, megnéztük azt, hogy például a mezőgazdasági ágazatban mennyire tudták eddig csökkenteni a kibocsátásokat. Nyilván korlátozottak ezek a lehetőségek, ugyanakkor minden tagállam esetében fontosak. A végső kompromisszum kimondja, hogy minden egyes tagállamnak milyen erőfeszítést kell tennie az érintett ágazatokban. Az offsetek egyébként a tagállamok számára bármelyik ágazatban alkalmazhatóak. A hatékony átlépés egy alacsony CO2 kibocsátású társadalomba minden egyes ágazat részéről erőfeszítéseket kíván méghozzá közös és egyidejű erőfeszítéseket. Tehát nem mondhatjuk egyetlen ágazatról sem, hogy megfelelőképpen működnek a dolgok, hogy a mezőgazdaságban mondjuk semmit nem kell tenni, vagy az építőiparban semmit nem kell tenni. A LULUCF-en belül vannak olyan országok, amelyek remek erdőgazdálkodással rendelkeznek, tehát ők az összes lehetőséget kihasználhatják a LULU CFM belül, és ez nem fogja negatívan érinteni az adott taga, tagállamot. Ugyanis megvannak a maximális emissziós limitek. Itt van ez a 280 millió tonna, amely el van osztva. Szlovákia 1,2 millió tonnát kapott. Franciaország pedig 52 millió, tehát megvan a maximum minden egyes ország esetében. és ez nem zárja ki más forrású fa vagy biomassa felhasználását energia előállítási célra, tehát ez a lehetőség nem kizárt így is tarthatóak a klímaváltozással kapcsolatos elkötelezettségek. A bioenergia, tehát a fenntartható energiákban rejlő lehetőségek emellett maximálisan kihasználhatóak. A biomasszáról elég sokat vitáztunk, hogy ennek a termelése vagy beleszámít vagy sem, de hát ez lett a végeredmény, és szerintem a javaslat megtalálta a megfelelő egyensúlyt. Volt egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy azok az országok, ahol megfelelő az erdőgazdálkodás helyzetet, tehát amelyek egészségesnek vagy kiegyensúlyozottnak tekinthetőek, mit kell tenniük. Úgy gondolom, hogy mindenkinek ugyanazoknak a nemzetközileg megállapított szabályoknak kell megfelelniük a 2005-2011-es időszakban is így volt ez, és ugyanez vonatkozik majd a 2013-2020-as időszakra. A párizsi megállapodás közös alapokat fektet le az erdőgazdálkodás és a földhasználat területén, és megegyezés született arról, hogy a tagállamok teljesen átlátható módon beszámolnak majd, és elküldik ezeket az adatokat. A kiotói protokoll ugye már számos átdolgozáson ment keresztül, és a 2020-as időszakig még újabb változások várhatóak majd. Tehát az elszámolási rendszer működni fog méghozzá átlátható módon. Pénzúr azt kérdezte, hogy a KKV-knek milyen a helyzete az ETS rendszeren belül. Na most az ETS-en belül van 11 ezer energiaintenzív ipar, és a KKV-k tulajdonképpen ebbe nem számítanak bele de a tagállamok maximális szabadsággal rendelkeznek, hogy a különböző ágazatokban milyen döntéseket hoznak. Mondjuk, hogy a közlekedésben más a helyzet, mint az építőiparban, tehát a tagállamok dönthetik el, hogy beemelik-e a KKV-kat, vagy sem. Nincsen semmi megkötés. Tehát, hogy egy tagállamon belül hogyan alkalmazzák a politikát, az tulajdonképpen szabad, mi csak az eredményeket nézzük, de az eredményeket igenis, hogy nézzük és monitorozzuk. rendkívül bonyolult kérdéseket is kaptam. A tízes cikk értelmében bizonyos tagállamok növelhetik az emissziójukat a 2017-2020-as időszakban, és az erre az időszakra vonatkozó kibocsátásokat 29 millióban állapítottuk meg, és a tagállamoknak is ehhez kell igazítani, igazodniuk. Minden tagállamnak megvannak az emissziós célkitűzései, és természetesen mindenhol más és más a helyzet, ezért al mechanizmusokat kell felállítanunk és kidolgoznunk a helyzet kiigazítására. Rendkívül összetett tehát a helyzet, de az érintett tagállamok számára tudom, hogy ez fontos kérdés. Petir úr is felvetett egy kérdést az erdőgazdaság kapcsán. A lulucf belül az erdőgazdálkodást mindenféle probléma nélkül fel lehet számítani. Az offset jelenleg, jelenleg nem engedélyezett, mert az erdővel kapcsolatos adatokat még napra kell hozni minden egyes tagállam esetében, és a bizottság delegált aktus keretein belül meghozhat még kiegészítő intézkedéseket, annak érdekében, hogy újabb kreditek jöhessenek létre és hogy miért lehet az erdőgazdálkodást a LULUCF-en belül felszámítani, a rugalmassági eszköznél viszont nem. Na most ez azért van, mert ez a kiotói protokoll óta ide tartozik, tehát a tagállamok döntik el a saját erdőgazdálkodási számítási rendszerüket a lulucf CFM belül és ezt mindenki tudja, hogy az abszorpciós kiszámítások hogyan történnek, és azt is, hogy vannak olyan tagállamok, ahol ez megfelelőképpen működik, van, ahol viszont nem, ezért a 2020-as időszakra egy, egyforma szabályokat szeretnénk kialakítani minden egyes tagállam számára. Tehát a referencia szinteket is harmonizáltan kell majd kiszámítani, és a tagállamoknak a nemzeti erdőgazdasági tervet el kell juttatnia a bizottsághoz, és ezt a bizottság fogja majd engedélyezni, hogy az offset eljárásban felhasználhatóak -e ezek vagy sem. Tehát ez rendkívül összetett. Remélem, hogy a kérdések nagy részére tudtam válaszolni. Amennyiben nem válaszoltam, akkor írásban fogunk majd erre válaszolni. Dukan úr azt kérdezte, hogy mi történik majd, lesz-e valami utalás a State of the Unionban, hát ezt erre egyelőre nem tudok válaszolni. Köszönöm szépen meg kell köszönjem eh, biztos úrnak ezt a jó lehetőséget, amit biztosított számunkra, hogy eh, plusz magyarázatokat kapjunk a javaslata kapcsolatban, és ezzel le tudjuk zárni a mai ülést. Szeretnék tájékoztatni mindenkit arról, hogy eh, a következő bizottsági ülésünk szeptember 29-én lesz, és jó étvágyat mindenkinek!